tagjának. A bizottság eh, álláspontja is elérhető. A három hónapos határidő, amivel a parlament rendelkezik, holnaptól eh, veszi kezdetét február 7-től. Következő napi rendi pont emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek. A tájföldi helyzettel kezdjük. Először a, az állásfoglalási indítvány szerzői kapnak szót, másfél percben de Kaiser asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr.